Good afternoon, my dear colleagues. Üdvözlök mindenkit, kedves kollégák, még csak ne, kevesen vagyunk itt, de akit érdekel a téma, az itt van. Ki? So let me open an agenda with item. Nézzük akkor a napirendet. Az első napirendi pont az a napirend elfogadása, nincsen ellenvetés. Második napirendi pont az elnök közleményei. Minden nyelven van tolmácsolás, és közvetítjük az ülést, a teljes ülést. Uh, group photo and uh, farewell drink. This is the last environmental committee. Ez az utolsó környezetvédelmi szakbizottsági ülés a választások előtt. Március 21-én volt egy frakció, le van egy frakciós fotózás, és oda mindenkit meghívunk, és egy kis fogadást és mindenkit meghívunk, hogy ezt a fotót elkészítsük. Még egy fogadásra kerül sor, fél hétkor a brüsszeli képviselői étteremben, a földszinten. Az összes teljes jogutagot, póttagot és munkatársat sok szeretettel meghívom. A hármas napirendi pont az ülések jegyzőkönyveinek elfogadása. A tavalyi június 23-25-ei, idei január 21-22-ei, február 9-i, 11-i, február 16-17-ig tartó és március 16-ai ülésjegyzőkönyvének az elfogadása. Hogyha ezzel kapcsolatban nincsen ellenvetés az ülés vége előtt, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. A mai ülési jegyzőkönyve, vagyis a mai és holnapi ülési jegyzőkönyvét minden képviselőnek, minden tagnak elküldünk, majd az ülés után, és ezeket írásos eljárás keretében fogadjuk el. A négyes rendi pont az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírások. Megnyitom a vitát, és az első hozzászóló az előadónk lesz Frida Prepels asszony, úgyhogy öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy ezt a napirendi pontot fölvettük a napirendre az utolsó ülésünkön. Nagyon fontosnak tartom, hogy sor kerüljön erre az ülésre. Nincsen itt sok kollega, de legalább akik itt vannak, azokat érdekel a téma és biztos vagyok benne, hogy ismerik ezt a e, problematikát. A szerv e, adományozás és a szerv átültetés az Európai Unióban és az Európai Parlamentben már többször is napirendre került. Már tíz éve beszélünk erről. Először az Amsterdami szerződés 52 per 4-es pontjában beszélt, vagy írt erről a kérdésről a szervek, illetve a vérsejtek és szövetek minőségéről volt itt szó. A szövet tanban, illetve a vérsejtek vizsgálatában nagyon nagy előrelépésre került sor. 2004-ben újabb irányelvek kerültek elfogadásra. A szervekkel kapcsolatban azt a döntést hoztuk, hogy egy külön úton fogunk járni, és ez a külön út egy kicsit tovább tart. A szerv átültetés és a szerv, szerv adományozás nagyon érzékeny, összetett témák nagyon eltérő előírások érvényesek a tagállamokban, eltérő vélemények ezzel kapcsolatban. Az Európai Parlament és mindenek előtt a Környezetvédelmi Szakbizottság tagjai az Európai Bizottságot többször is kérték arra, hogy dolgozzon ki javaslatokat, hogy közösen gondolkodhassunk erről a témáról, és javítsuk az együttműködést európai keretben. Úgyhogy nagy örömmel állapítottuk meg, hogy 2007 májusában az EB egy közleményt fogadott el ezzel kapcsolatban. Először is egy minőség és biztonsági előírások jogi szabályozását tervezi, tagállamok közötti szorosabb együttműködést és a bevált gyakorlatok cseréjére irányul csele, irányuló cselekvési terv kidolgozását fogalmazta meg, illetve a szervkereskedelmet megakadályozandó intézkedések kidolgozását. Elnök úr, ebben a szakbizottságban nagyon sokat foglalkoztunk, és intenzíven foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Állásfoglalást is elfogadtunk tavaly áprilisban, a szakbizottság előadójának javaslatára. Ezen állásfoglalással az eddigi munkánk kereteit folytatjuk tovább, és a lényeg, amit szem előtt tartunk, az az, hogy minél több szerv adományozásra eh, kerüljön sor, minél többen legyenek készek eh, szervet adományozni. Naponta egyre eh, több, napról napra egyre több ember életét lehet megmenteni szerv adományozása, de sajnos ezrek halnak meg, akik várólistán vannak és nem kapnak szervet. Ezért az állásfoglalásban azt is megfogalmaztuk, hogy a parlament nagyon fontos szerepet játszhat ennek a cselekvési tervnek a kidolgozásában. Az Európai Bizottság tavaly benyújtott egy javaslatot az irányelvvel kapcsolatban, illetve egy cselekvési tervet, és december 3-án <clears throat> mi magunk ezen anyagok bizottsági közzététele előtt már sikerült egyes szakértőkkel egy vacsora, munkavacsora keretében tárgyalni erről a kérdésről. Nagyon örültem neki, hogy az Európai Bizottság a parlament nagyon sok javaslatát elfogadta vagy átvette, de december vége óta, és pontosan emiatt merül föl ez a javaslat is, nos, sikerült az Európai Bizottság javaslatait egy kicsit közelebbről megismernem és egyeztetnem. Gondolok itt hatóságokra, orvosokra, betegekre, európai szervkereskedelmi, illetve szerv, szervátültetési és szervadományozási szervezetekre. A reakció nagyon pozitív volt erre a javaslatra, és és a javaslatokat részleteiben ki kell dolgozni, egyes pontokat természetesen még egy kicsit át kell alakítani, át kell fogalmazni. De hadd mondjam el, hogy sajnálom azt, hogy a választások miatt ennyire kevés időnk van. Az egész döntéshozási folyamatot sajnos nem tudjuk te teljes egészében végigvinni, hanem a választások miatt le kell zárnunk. Azt is sajnálom, hogy csak az irányelvre neveztünk meg előadót, a cselekvési terv témájában viszont nem. Ez tényleg sajnálatos, de talán a következő jogszabályalkotási ciklusban sikerül -e ezt megváltoztatni. A két téma szorosan összefügg tartalmában, és nagyon sajnálom, hogy nem tűzhetjük napirendre mind a két kérdést, de hát mindegy, most már ez így van. Ebben az összefüggésben azt is próbáltuk elérni, hogy mert küldtünk egy levelet a témában, és hát szeretnénk első eszmecserét folytatni a szakbizottságban. Ezért én készítettem egy munkadokumentumot, remélhetőleg ez a munkadokumentum hozzájárul a gyümölcsöző vitához. Remélem mindannyian meg is kapták, és el is olvasták, minden nyelvre sikerült lefordítani ezt az anyagot. Az összes részletet megismerhetik ebből a munkaanyagból. Az irányelv azt célozza, hogy, hogy a szervek minőségére és biztonságára vonatkozó előírásokat betartsák, és az egyes tagállamok hatóságainak azért had, hagy mozgásteret ez az irányelv. Hét pontra szeretnék röviden kitérni amelyek különösen fontosak véleményem szerint, és amelyekkel kapcsolatban fontos lenne még tisztázni a kérdéseket. Először is nagyon fontosnak tartom azt, hogy az állásfoglalás esetében, amelyről még beszélni fogunk, illetve az irányelvvel kapcsolatban a rugalmasságot állítsuk középpontba, és erről már beszéltünk a korábban elfogadott állásfoglalásban is. A javaslat egyes elemei, például a nemzeti minőségprogramok, illetve maga a melléklet is, nagyon pontosak, nagyon részletesek. Ami a mellékletet illeti, ezt szerencsére nem a komitológiai eljárásban szabályozzuk, illetve szabályozzák, hanem hanem a mellékletet az orvos tudomány haladása is felülírja. Az egyes listák szerepelnek a mellékletben, és ezek tartalmazzák a szükséges információkat, amelyek alapján mérlegelni lehet, hogy egy konkrét szerv az átültetésre alkalmas-e vagy nem. Emellett persze hallottunk fenntartásokat azzal kapcsolatban, hogy túlságosan bürokratikus az eljárás. Talán az Európai Bíró Bizottság tájékoztathat bennünket ezzel kapcsolatban. Ami a második pontot illeti, és ami szintén fontos, az a nemzeti hatóságok és azon szervek közötti kapcsolat, és egyéb szervek közötti kapcsolat, az európai szervcsere szervezetek közötti kapcsolat. A nemzeti hatóságok nagyon sok feladatot kaptak, de vannak olyan országok, amelyekben még nincsenek is olyan hatóságok, amelyek ezzel a kérdéssel foglalkoznak. Tehát nagyon fontos, hogy a nemzeti hatóságok és az európai szervcsere szervezetek közötti mm, kapcsolat hogyan néz ki, ezt meg kell vizsgálni. A harmadik pont, amit említeni szeretnék, az a többi jogszabályhoz fűződő viszony. A szerv átültetés rendkívül bonyolult téma, és vannak itt bizonyos kivételek, bizonyos szervekre vonatkozó kivételek az irányelvben. Bowis úr a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó irányelv témájáért felelős. Holnap beszélünk majd arról, sőt holnap szavazni is fogunk arról, de azt hiszem, hogy számos probléma felmerül ezzel kapcsolatban. Mindazonáltal itt nem kell a kivételekre utalnunk, egyes esetekben nagyon korlátozott módon értelmezték ezt a kérdést. Többször is kérdezték tőlem, hogy miért tartjuk ezt a kérdést, tehát a szervek kiosztását az irányelv hatáján kívül. Ami az átültetést, átültetés utáni eredményeket illeti. Van itt egy hálózat, van itt számos nemzeti hatóság és a nemzeti hatóságok hálózatba tömörülnek, és a legjobb gyakorlatokat egymás között kicserélik. Azt hiszem, hogy ez a hálózat lenne a legjobb grémium arra, hogy a legjobb orvosi gyakorlatokat és eljárásokat megbe- egyeztessék, amely hozzájárulna az irányelv céljához, amelynek a célja ugye az, amiről már beszéltünk, hogy a szerv átültetés és ezen a minőségét és a szervek biztonságát garantáljuk. Aztán emellett, hogyha a legjobb gyakorlatokról beszélünk, és a példás eljárásokról beszélünk, annak érdekében, hogy a szervek kilöködésére ne kerüljön sor, akkor talán ezt is fel lehetne vedni a szövegben. Ami a fogalom meghatározásokat illeti, egyes fogalmakat még újra kellene definiálni. Mi a szerv például? Ez egy teljesen alapvető. Aztán a donor kérdése. a szerveknek a jellemzőinek a meghatározásával kapcsolatban e, a 25-ös cikknek megfelelően a transplantációs gyógyászat jelenlegi állását figyelembe kell venni. Szeretném a kollégáknak a véleményét hallani ezzel kapcsolatban. A hatodik pont az élő donorok kérdése. A 13-as cikk, a javaslat 13-as cikkében pontosabban kellene fogalmaznunk. Itt most az szerepel ebben, hogy az élő donorok önkéntesen és térítésmentesen kell, hogy adományozzanak. Ez persze mindenki támogatja, és a tavalyi állásfoglalásban is támogattuk. Itt azonban az is szerepel, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy esetleges kompenzációt fizessenek. És azt is, azt sem szabad elfelejteni, hogy ez a kompenzáció csak a költségek megtérítésére és a kellemetlenségek megtérítésére irányulhat. A 13-as cikkel kapcsolatban 13-as cikket, tehát ebben a szellemben kellene módosítani, hogy ez itt eh, kifejezésre jusson. Ami a nyilvántartásokat és a nyomon követhetőséget illeti, nagyon fontosnak tartjuk ezt a szervkereskedelem elleni harc keretében is. Akár egy eh, európai azonosító rendszerrel eh, dolgozhatnánk vagy erre is gondolhatnánk. Most már ő nemrég indult el az EFRETOS program, ennek ehhez különböző szervezetek kapcsolódnak, ez is nagyon nagyban hozzájárul a szervkereskedelem elleni harchoz, és talán a cselekvési tervben is meg kellene ezt említeni. Végezetül pedig, elnök úr, a következő aggodalmaknak adnék hangot. A cselekvési terv és az irányelv nagyon nagy előrelépést jelentenek, hiszen ezzel remélhetőleg elérjük azt, hogy egyre többen adományozzanak Európában, de ezt az egészet még szélesebb körben kell tekinteni, és feltesszük magunknak a kérdést, hogy miért áll rendelkezésre ennyire kevésszer. Néhány héttel ezelőtt még a vese egészségre vonatkozó munkacsoporttal egyeztettünk, én vezetem ezt a csoport, csoportot, és itt megállapítottuk, hogy 250 ezer európait érint a vese elégtelenség. A dialízis és a, illetve az új szerv, az új vese beültetése a megoldás, az egyetlen megoldás ezen embereknél, de e, ez európainaknak csak a kevesebb, mint 10 e, százaléka, az emberek kb. 10 százaléka mm, szenved valamilyen vese betegségben, vagy bese elégtelenségben, és az is lehet, hogy nekik is szükségük lesz majd szervált ültetésre. Tehát olyan tudatosságépítő kampányokra, megelőző kampányokra van szükség, amelyeknek köszönhetően ezek a vesebetegségek nem alakulnak ki, de ez ugyanúgy vonatkozik a szív- és érrendszeri megbetegedésekre és a keringési megbetegedésekre. Köszönöm szépen, elnök úr! Ennyiben hagynám, és várom a kollégák kérdéseit. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Ilyenkor általában az árnyék előadónak szoktam meg adni a szót, illetve a frakció képviselőinek. Úgy látom, hogy senki sincs közülük azonban jelen, ezért, ha megengedik nagybecsült kollégák, akkor az Európai Bizottság képviselőjének adnám meg a szót. A DG Sankóból Patricia Brunko parancsoljon. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy köszönjük az előadónak ezt a értékes elemzést, a bizottság javaslatának értékes elemzését. A legfontosabb témákat érintette. Szívesen vitázzunk erről. Üdvözli a javaslatot az önök előadója, és úgy vélekedik ez ügyben, hogy a javaslat megfelelő rugalmasságot kell, hogy hagyjon, és hagy is a tagállamoknak arra, hogy végrehajtsák a javaslatban szereplő legfőbb elveket, anélkül, hogy a már meglévő nemzeti szabályozásokat teljesen át kellene írni. A hét felvetett kérdésre most megpróbálok válaszolni. Az első, a szükséges rugalmasság kérdése, figyelembe véve azt, hogy egyes pontok talán túlságosan is részletesek voltak, különös tekintettel a nemzeti tagállami minőségi programok, illetve a mellettetben szereplő tesztekre gondolok itt. A nemzeti minőségi programokkal kapcsolatban fontos, hogy ezek meglegyenek, működjenek, és jelezni kell, hogy mit várunk tőlük, mert ahogy helyesen rámutatott az önök előadója is, az egyik közvetett, és hangsúlyozom, közvetett célunk, hiszen a alatt nem, teszi, nem tesz más lehetővé. Tehát az egyik közvetett célunk az, hogy az emberszerkereskedelmet csökkentsük. Ehhez azonban az kell, hogy megfelelően működő, ellenőrizhető, auditálható rendszerek működjenek. Ezzel nehezítjük ugyan a szerkereskedők életét. Ez az egyik módszer annak, hogy felvegyük a szerkereskedelem ellen a harcot. A mellékletben szereplő eh, szervek listája, illetve jellemzője egy olyan projekten alapulnak, amelyet az Európai Bizottság hajtott végre, folytatott le, szakértők részvételével, és amely tükrözi a jelenlegi dolgok jelenlegi állását, a domány jelenlegi állását, és amennyire mi tudjuk, ezeket a teszteket, vizsgálatokat már most is elvégzik, és a kockázatelemzéshez ezek a legfontosabb vizsgálatok az orvosi szakma számára. Mi nem új szabványokat vezetünk be, hanem azt próbáljuk felmérni, hogy egy adott szerv megfelelő egy adott páciens beteg számára, és ezen vizsgálatok alapján lehet ezt a kockázatelemzést elvégezni véleményünk szerint. Ami a javaslat 32-es cikkében olvashatjuk azt, hogy az illetékes hatóságok és az átültetésért felelős szervek eh, valóban eh, megvannak, és a kettő között valahogy kapcsolatot kell eh, létesíteni. A illetékes hatóság a szerv adományozással kapcsolatban bizonyos feladatokat átrohat ezekre az említett szervezetekre. Not an exceptional. Why has the, the question of a határon átnyúló beteg mobilitás kérdésére miért nem tértünk ebben a javaslatban? Nos, azért, mert az mi itt elsősorban a minőség és biztonsági előírásokkal foglalkoztunk itt, a betegmobilitás kérdésére nem tértünk ki, ezt egy más jogszabályi keret rendezi, amelyet örök is nyilvára jól ismernek. Negyedik kérdés. Egyes esetekben úgy gondolhatták többen, hogy a javaslat hatája nem eléggé széles körű, és ezért bizonyos szervek kimaradhatnak. Megint meg kell találnunk a, azt a, a egyensúlyt, ami egyrészt a biztonsági előírásokat is garantálja, illetve a betegeknek is jó, mi legyen európai szinten ebbe, és mi legyen, mi maradjon tagállami szinten. Ez egyértelmű, hogy a szubszidiaritás alá tartozik, a tagállami rendszereken belül kell ezt rendezni. A szerv kilekődés kérdése, nem tudom, hogy az angol rejection szóból nem volt világos, hogy a szervezetből való kilöködésre, vagy a, az, a szervezet, a transplantációs szervezet visszautasítására vonatkozik. Hogyha az utóbbiről van szó, akkor eh, ez a megfelelő gyógyszerkészítményekre vonatkozó jogszabályok hatája alá esne. Egyes fogalom meghatározásokat lehetne tovább finomítani, megpróbáltunk következetesek maradni a különböző keretszabályozásokkal, amelyek erre a területre vonatkoznak, ezért olyan definíciókat, fogalom meghatározásokat javasoltunk, amelyek a szerv és szövet irányelvvel összeegyeztethetőek, hiszen ez a javaslat minél gyorsabban történő elfogadását is e, segíti. A 25-ös cikkből egyértelműen kiderül, hogy a donor szertipizálás e, terén a célunk az, hogy egyszerűsítsük a dolgokat, nem kívánjuk megkettőzni ugyanazt a rendelkezést újra meg újra megismételni más-más cikkben, hogy elkerüljük az esetleges félreértéseket. Hatos kérdés. Az élő donorok kompenzációjának kérdéseire utalt az előadó asszony is. Az Európai Bizottság véleménye e tárgyban az, hogy ez nem a minőségi és biztonsági előírásokhoz tartozó kérdés, bár a szövetés eh, szerv irányelvben ez a kérdés szerepelt, ezt mi is tudjuk, de mi ebből a javaslatból kihagytuk, ami pedig a a szervkereskedelmet illetve, hogy ezt az elején említettem, közvetlen célja nem lehet ennek a javaslatnak a szervkereskedelem elleni harc, már csak a jogalap miatt is, bár, ahogy említettem, közvetettem, ne próbáljuk megnehezíteni a szervkereskedők életét, ezért biztosak vagyunk abban, hogy ezzel is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy lehetőleg alacsonyabb szintre csökkentsük a szervkereskedelmet. Köszönöm, elnök úr! Thank you very much indeed. Uh, szépen. A szocialista ö, frakció árnyékjelentéstevője Martinez asszony itt van. Szeretne hozzászólni, gondolom, és meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Prépolsz asszonynak a munkaanyagért teljes mértékben egyetértek vele. Már korábban is együtt mögöttünk a témával kapcsolatban, Tudom, hogy nagyon sok információt gyűjtött be, és nagyon megalapozottan dolgozott, és nagyon tetszett ez az anyag. Valószínűleg mindannyian egyetértünk, ami az irányelv célját illeti, a szervek rendelkezésre állását javítani kell, a minőséget, a szervek minőségét javítani kell, illetve a transplantációs rendszer hozzáférhetőbb legyen olyanok számára, akik erre vannak utalva olyan intézkedéseket fogalmaznak itt meg, amelyek a nemzeti hatóságokra vonatkoznak, illetve európai hatóságokra. Megfelelő biztonsági intézkedések kidolgozásáról van szó az engedélyezéssel kapcsolatban, illetve a szervátültetéssel kapcsolatban. Ez elengedhetetlen. Aztán a nyomon követhetőség is rendkívül fontos, amely a biztonságot javítja. A további fontos elem a vizsgálati struktúráknak a létrehozása. Nem csak ezeken az, az aspektusokon kell dolgoznunk, hanem bizonyos határidőket is be kell tartanunk. Fontosnak tartom emellett azt is, hogy az adományozókat és eh, eh, donorokat is védeni kell, hogy az anonimitásukat megőrizhessék. És aztán a nyilvántartások kérdését is említeném, ezek is eh, fontosak. Azok az intézkedések, amelyeket Prépolsz asszony javasol, kiválóak, ezekkel egyetértek, és ezeket a javaslatokat az Európai Bizottság anyagában is megtalálhatjuk. Szerintem csak javítunk rajta. Nem tudom, hogy a jelen törvényhozási ciklusban vagy a következőben, minden esetre még dolgozni kell ezen, de egyetértek a jelentéstevővel. bár van egy pár pont, amelyekkel kapcsolatban nem igazán tudom, hogy hova akar kiukadni, Brepolsz asszony. Tudom, hogy Európában nincsenek egységes biztonsági meghatározások a szerváltültetéssel kapcsolatban, és a szerváltültetések száma is az egyes európai országok közül, között változó. Holnap szavazunk a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó irányelvről. Úgyhogy Brékosz asszonytól azt kérem, hogy egyetérte azzal, kérdezem tőle, hogy holnap, a holnapi szavazáson a szerv átültetést kezeljük kivételként. Hiszen Európában nagyon nagy különbségek vannak a sztenderdekre, normákra vonatkozóan az egyes tagállamok között. Ez azt jelenteni, hogy a problémát nem oldjuk meg, hanem csak egyre inkább rontunk a helyzeten. Hogyha határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelvben nem lenne, irányelvből nem lenne kivétel a szervátültetés, akkor azzal rontanánk a helyzeten. Nem tudom, hogy Prépolz asszony egyetérte velem. Az egyetlen dolog, amit szerintem problematikus lehet a jelentésben, az pontosan ez a pont, amit éppen most említettem. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Anders professzor úr szeretne hozzászólni, tessék önni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, és ez a jelentés tényleg kiválóan előkészített jelentés. Minden egyes aspektusa segít a közös célt elérni, a szervátültetések nyomon követhetőségének erősítése. A szervátültetések illetve a szervek maguk se, nem csak a szabályoktól függenek, ezeknek a minősége csak a szabályok, nem csak a szabályoktól függ, hanem az is nagyon fontos, hogy végre is hajtsák ezeket a szabályokat a tagállamok. Emlékszem egy esetre Letországban egy fiatal férfi öngyilkosságot követett el, amikor megtudta, hogy a májátültetés és operáció, amelyet kitűztek számára, ez törlésre került, tehát nem került sor az átültetésre, mert, mert nem volt rá megfelelő forrás. És ezért szeretném kérdezni, hogy esetleg az előadó tisztázni tud-e egy dolgot. Amikor ezt az anyagot előkész, elkészítette, az egyéb nemzetközi eh, szervezetek eh, normáit, standardjait mennyiben eh, tanulmányozta. Az Európa Tanács már elfogadott 97-ben egy állásfoglalást az erről a kérdésről, és ennek is volt egy melléklete, én magam is dolgoztam ebben a szervezetben, és tudom, hogy nagyon sokáig dolgoztunk ennek az anyagnak a előkészítésén. És a különböző tagállami szakértők segítettek nekünk. Én lépésről lépésre haladtunk, rengeteg problémával, problémával néztünk szembe. Szerintem nem kell még egyszer feltalálni a spanyol viaszt, esetleg fel lehetne használni azt az információt, amit mi akkor használtunk. Az európai Eh, Uniót is arra kérték, hogy az egyezményt eh, írja alá, és már kilenc új Európai Uniós tagállam aláírta ezt az egyezményt. Illetve 11-en eh, Máltát kivéve. A régi tagállamok nem mindegyike írta alá ezt az egyezményt, és mindemellett én azt gondolom, hogy nagyon fontos tudományos eredmények ről van ebben szó, és ezt eh, talán vissza kellene tükrözni abban az anyagban, amelyen mi eh, dolgozunk, és egyelőre nem látom, hogy ez benne lenne a mostani munkadokumentumban. Thank you very much, Professor Andreas. Uh, Köszönjük szépen, ha jól értettem, akkor a Terelé úrnak tett fel kérdéseket, és szeretné, ha erre most kapna választ, vagy esetleg írásban melyiket szeretné. Rendben, ha van időnk, akkor parancsoljon. Mr. Ja, köszönöm, elnök úr. Természetesen teljes mértékben egyetértek az előadó asszonya által elmondottakkal. A titoktartás roppant fontos a érdekelt felek között, mind a donor, mind a, a, a szervet kapó nagyon fontos. Ugyanakkor a megfelelő adatokhoz való hozzáférés roppant fontos az illetékes hatóságok számára az ellenőrzés szempontjából. Éppen ezért javasoljuk azt, hogy a javaslat egyik cikkét, a 17-est töröljék, mert sajnos módon a 17-es cikk beszél az anonimizálásról. Ezt már elmondtam korábban is, hogy a 95-46-os irányel vonatkozik ezekre az adatokra, amiben, amelyben egyértelműen meghatározásra kerül az, hogy a természetes személyekre vonatkozó személyes adatok hozzáférhetősége hogyan alakul. Itt azonban nem anonim információval van dolgunk, nem. Itt arra van szükség, hogy harmonizáljuk a nemzeti szintű intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy szigorúbb titoktartási politikát folytassunk, de nem szabad ugyanakkor gátolnunk azt, hogy az illetékes hatóságok indokolt esetben a megfelelő információhoz hozzáférjenek. Fontos a donorok, illetve a szervetkapók egészségi állapotának védek, védelme érdekében is eh, mindezen adatokhoz való hozzáférés. Nem azt javasoljuk, hogy csökkentsük az adatvédelmet, nem, éppen ellenkezőleg azért vagyunk itt, hogy támogassuk azt az üzenetet, amely a javaslatban is szerepel. Szerintünk a nyomonkövethetőség és az anonimitás itt nem igazán összeférhető. A második kérdés. Elnök úr! Az említett feljegyzés, megjegyzés, az egy olyan kodifikáló intézkedésről beszél, amely lehetővé teheti bizonyos esetekben, hogy az illetékes hatóságok különböző fokban és mértékben férjenek hozzá az információkhoz, különböző esetekben. Egy másik kodifikációs rendszerrel. Azonban egy ilyen egy azonosított vagy azonosítató személyhez kapcsolódó adó adatokhoz való hozzáférés vonatkozó európai rendszerhez csak akkor kell fordulni, amikor ez valóban fontos ellenőrzési szempontból. Ezért mondjuk azt, ezért javasoltuk azt, hogy tekintsünk előre az új technológiákat nem csak titkosítási, hanem egyéb ö, információ kódolási technikákat vegyük figyelembe, és a fontos információhoz való gyors hozzáférést tegyük lehetővé, amikor ez fontos. Köszönöm. Miért nem? Thank you very much indeed. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Akkor ezzel a tanapi rendi pontot le is zárhatjuk, ha nincs ellenükre. És tovább lépünk az ötös számot viselő napirendi pontra, 2009 per 3-as számot eh, számú szubeli válaszigénylő kérdés a tápanyag profilokról ne is lopjuk tovább a napot. Auken asszonynak adom meg a szót, a kiszható Haszi asszony nevében felvezeti ezt a kérdést. Hát Köszönöm szépen, elnök úr. Szatú Haszi nevében szólok hozzá, hogy most nem tud itt lenni. Nem igazán vagyunk elégedettek, az, amiatt, hogy az Európai Bizottságtól még mindig nem kaptunk választ arra, semmilyen anyagot arra nézve, hogy mi a helyzet az élelmiszerekre vonatkozóan, illetve az élelmiszerek tápanyag profiljaira vonatkozóan. Már januárban szerettünk volna kapni ezzel kapcsolatban információt, de nem jött semmi. De, és azt a kérdést is szeretném feltenni az Európai Bizottságnak, hogy igaz-e, hogy azt tervezik, hogy egy olyan javaslatot dolgoznak ki, amelyet ezt a javaslatot állítólag Barózó úr indítványozta, és aztán ezt nem Pötering úrnak, nem az elnök úrnak adták át, hanem a néppárt frakció vezetőjének. Hát szeretném kérdezni, hogy ez igaz-e, készült-e ilyen közlemény, és valóban ilyen úton jutott-e e, ez el hozzánk? Az élelmiszeripar készítette közleményt ezzel kapcsolatban. Barozó úr állítólag azt javasolta, hogy ebből az tervezett rendeletből vegyük ki az alapélelmiszereket, a tejet, a kenyeret, a tojást, ezek képezenek kivételt, mert ezekben is van só, cukor, illetve zsír. Vajon ez a kivétel, ez valóban megvalósul? Ezt tényleg bevezették? Vagy gondoltak erre? És aztán van egy harmadik kérdésem is a határértékek, határértékekkel kapcsolatban. Hát ezzel kapcsolatban is nagyon sok plegyka kering. Igaz-e az, hogy esetleg, hogyha 25 g cukrot tartalmaz valamilyen reggelire készülő, készült termék, tehát egy termék 100 grammon belül még 25 g cukrot tartalmaz, ezt még mindig lehet-e egészséges, rostanyagokban gazdag élelmiszernek tekinteni. Na jó, hát nem szeretnénk mi betiltani az élelmiszereket, de ezzel szeretnénk elérni azt, hogy a fogyasztók hiteles, helyes, őszinte információkat kapjanak. Ezt szerettem volna még elmondani, hogy, és ezt szerettem volna kérni a bizottságtól, hogy válaszoljon nekem arra a kérdésre, hogy mikor kapjuk meg ezt a javaslatot, és Igaz-e az, hogy vannak kivételek a, a, az alapélelmiszerekre vonatkozóan, és igaz-e, hogy annyira felpuhítják a szabályokat, hogy tulajdonképpen már nem kapnak hiteles információt a fogyasztók? Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Az Európai Bizottság képviseletében beszél Maturakis van itt, ha jól tudom. Akkor tessék, önni a szó, és utána megnyitom a vitát. Thank you, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kedves képviselőasszonynak a feltett kérdéseket. Az Európai Bizottság szolgálatai már egy ideje dolgoznak a tápanyag vonatkozó rendelet végrehajtására vonatkozó javaslatokon. Itt ugye főleg ami az élelmiszerekre vonatkozó állításokat illeti, azóta foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és ez már egy bizonyos ideje így van. Az első lépés az volt, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságtól kértünk egy véleményt, egy szakvéleményt, és ezt a szakvéleményt 2008. januárjában kaptuk meg. Azóta az Európai Bizottság számos ülést szervezett a tagállamokkal, tagállamok részvételével, illetve érdekelt felek részvételével a tápanyag profilokra vonatkozóan, és teszteltük a javaslatnak a hatás, hatástanulmány készítésén dolgoztunk, és végrehajthatóságot teszteltük. Nagyon sok reakciót váltott ki ez a kérdés, és nagyon nagy politikai érdeklődést váltott ki különböző szinteken. A tárgyalások még mindig folynak az Európai Bizottság és szolgálatai között, illetve a bizottságon belül, úgyhogy a tervezett intézkedéseket még nem tudjuk benyújtani az Európai Parlamentnek, ezek még nem készültek el, nincsenek olyan formában, hogy ezeket a júniusi választások előtt be tudnánk nyújtani. Tehát az új parlament kapja majd ezt meg nyilván. Az Európai Bizottság be fog nyújtani egy javaslatot, amely figyelembe veszi bizonyos élelmiszerek, illetve élelmiszercsoportok alapvető szerepét. Ezek alapélelmiszerek, illetve a, ebben az összefüggésben és és azzal kapcsolatban, hogy kivételekre kerülhet sor a rendelkezés szerint, a hús, a hal, a zöldség, gyümölcs, a tojás, a tej és a kenyér képeznek kivételt a tápanyag profilokról szóló jogszabály hatája alól. Aztán a feldolgozott termékek, a húsból készült termékek, itt ugye különbséget kell tenni a hús és a húsból készült termékek között, és a sajtokra is vonatkozik ez. Itt külön odafigyelünk ezekre a kérdésekre, hogy biztosítsuk azt, hogy a tradicionális hagyományos termékek ezen kategóriákon belül továbbra is tartalmazhassanak élelmiszerekre vonatkozó állításokat, anélkül, hogyha, anélkül, hogy ezek összeállítására vonatkozó összeállítása a tápanyag profilokkal kapcsolatban felvetésre kerüljön. Ezen termékek a alap élelmiszereket tartalmaznak, és vagy ezek a termékcsoportok. Ezen kívül vannak ugye innovatív termékek is, amelyekből profitálnak a fogyasztók. A tápanyag profilokra vonatkozó elveket már több szinten megtárgyaltuk, a parlament és a tanács már elfogadott ezzel kapcsolatban egy javaslatot, ez rendkívül fontos. Úgyhogy ezzel kapcsolatos az rendelkezés, rendeletre vonatkozó intézkedések benyújtására kerülhet sor, amelyek igénye, figyelembe veszik Eh, az eredeti rendeletnek a hatás, hatáját, eh, célját. El kell mondanom azt is, hogy a tápanyag profilok, profilokat önmagukban nem ö, eh, ö, kommunikáljuk a fogyasztók felé. A fogyasztók a tápanyag értékekről kapnak tájékoztatást, a és ez a tápanyagokon elhelyezett címkéken szerepel. Ezzel kapcsolatban egy másik javaslat készül, az Európai Parlament választás, választások után foglalkozik majd ezzel a kérdéssel a továbbiakban. Fontos ezt tisztázni tehát, mert a fogyasztók a magát a tápanyag profilt nem fogják megkapni, erről nem fognak értesülni. A tápanyag profiloknak a célja az az, hogy egyes termékek élelmiszerekre vonatkozó állításokat fogalmazhassanak meg, vagy egyes termékekkel kapcsolatban meg lehessen fogalmazni ilyen állításokat, amelyek aztán szerepelhetnek a címkén, amelyen egyébként a tápanyagértékekről tájékozódik a fogyasztó. Ami pedig azt a levelet illeti, amelyet Barózó úr állítólagosan írt, vagy küldött, hát én nem vagyok abban a helyzetben, nem hatalmaztak fel azzal, hogy válaszoljak erre, nem tudok erről. Thank you very much. much, Mrs. once more. Köszönjük szépen, Oaken asszony még egyszer, második parancsolja. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az Európai Bizottságnak a választ, és tulajdonképpen csak a plegykákat erősítette meg ez a válasz. Tehát az a helyzet, igaz az, amit mi gondoltunk. És ha tényleg ennyire bonyolult és összetett a helyzet, ha tényleg igaz az, amit Dagmar mondott, akkor nagyon kevés időnk van. Nem igazán tudom átlátni ezt, hogy tényleg ennyire összetette a helyzet, minden esetre nehéz információt kapni. Ami a tápanyag profilokat illeti, hát legalább világos választ kaptunk arra, hogy nem állhat a terméken az, hogy egészséges, hogyha nem egészséges. Hogyha egy termék nem egészséges, akkor nem mondhatjuk, hogy egészséges. Nem mondhatom, hogy a reggelire készült termékek egészségesek, mert ugyan rostban gazdagok, de nagyon nagy a cukortartalmuk. Tehát meg kell várnunk, amit az Európai Bizottság mond ezzel kapcsolatban. Igen, nagy egyértelműen figyelemmel kísérjük ezt a kérdést. Mindannyian egyetértünk azzal, hogy fontos az, hogy a fogyasztók eh, korrekt tájékoztatást kapjanak arról, hogy mit tartalmaznak a termékek. A mi felelősségünk és a mi feladatunk az, hogy eh, biztosítsuk azt, hogy eh, a termékeken ne szerepeljenek igaztalan állítások, és ne zavarjuk össze a fogyasztót. Az Európai Bizottságnak tehát meg kell próbálnia elérni azt, hogy valamilyen politikailag semleges álláspontot képviseljen, és hogy ez ne adja be a derekát egyes frakcióknak. Köszönöm, elnök úr. Okay, thank you. Rendben, köszönjük. Következő hozzászóló. Zéber úr, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek Dagmárral. Természetesen a fogyasztóknak szeretnénk egészséges élelmiszert nyújtani, és a jogszabályoknak ennek meg kell felelniük, és a fogyasztókat megfelelően kell tájékoztatni. Ez vitathatatlan. Az is fontos azonban, hogy az egyre inkább terjedő elhízás ellen is küzdenünk kell. Ez is egy olyan probléma, amelyel foglalkoznunk kell. Azt hiszem, hogy a választott eszköz, a tápanyag profilok, illetve az élelmiszerekre vonatkozó állítások nem megfelelő, nem jelentenek megfelelő eszközt. Azt kérem, hogy az Európai Bizottság tudja-e vajon, hogy milyen tudományos eredmények alapján akarja az Európai Bizottság összeállítani ezeket a tápanyag profilokat. A, éppen a táplálkozás tudományban 100 ezer iskola van, E, és alig van néhány, e, amely tényleg a tudósok általában á, körében e, osztatlan sikertalan, mint például a friss gyümölcs egészséges, a változatos táplálkozás megint csak, megint csak egészséges, de ezek kívül nagyon sok olyan állítás van, amelyek nagyon vitatottak. Mennyire megalapozottak ezek, melyek alapul, alapoz az Európai Bizottság. Maguk a, a az élelmiszerek nek az összetevői nem önmagában határozzák meg az élelmiszerek az egészségességét, vagy nem, hanem a, ez az érdekes és fontos mátrix, tehát ezeknek az egymásra hatása, kölcsönhatása e, is e, fontos szerepet játszik. Harmadszor, a racionálisan döntő fogyasztókról beszélünk, mindig ezekből indulunk ki de azt hiszem, hogy a mindennapi élet megmutatja, hogy a fogyasztók gyakran nem racionálisan döntenek, és nem racionális okokra alapozzák a döntéseiket, a, bevá- a vásárlási magatartásuk nem ebből indul ki. Az Európai Bizottság milyen tanulmányokat készített azzal, arra vonatkozóan, hogy egyes kijelentések hogyan hatnak a fogyasztókra. E, például vannak olyanok, olyan vizsgálatok is, amelyek azt mutatják, hogy teljesen ellentétes hatást e, váltanak ki a kijelentések. Tehát mennyire például minél inkább figyelmeztetünk, vagy óvunk egy élelmiszertől, annál vonzóbb lesz. Az ugyanez, ugyanúgy, mint a gyerekeknél a dacos viselkedés. E, tehát az abszolút racionális döntésből kiindulva nem felelünk meg az eredeti célkitűzésnek. Kérdezem az Európai Bizottságot, hogy ezt eh, végig gondolták-e, ezt a második szintet eh, is eh, végig gondolták-e, milyen kritériumok alapján kívánnak dönteni, és milyen tanulmányokat készítetnek a témában. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen. Richard. Az utolsó hozzá szóló Renáte Zomár, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést kérek, hogy elkéstem. Egy kicsit tovább tartott az út az autópályám. Sajnos, hogy nem hallottam, eh, amit Matudakis úr elmondott. Eh, minden esetre Rót Pérend asszony hozzászólását hallottam, eh, és kiválónak tartom, legalábbis amit még hallottam belőle, vagy már hallottam belőle, és Richard Zéper hozzászólását is hallottam. A gyümölcs egészséges, ezt mondta, én emlékszem rá, hogy amikor kezdtünk az élelmiszerekre vonatkozó állításokról beszélni, és azt a kérdést tettem fel az Európai Bizottságnak, hogy mi a helyzet a gyümölcse. Vannak olyan gyümölcsök, amelyek nagyon édesek. Erre nem mondhatjuk, hogy a gyümölcs egészséges, a friss gyümölcs egészséges. Én ezt inkább viccnek szántam, annak idején, e, és nem felejtem el, soha nem fogom elfelejteni, hogy az Európai Bizottság e, képviselője, akkor azt mondta, hogy nem, nem, nem mondhatjuk ezt ilyen egyszerűen, nem jelenthetjük ki ilyen egyszerűen, mert vannak olyan gyümölcsfajták, amelyek nagyon e, sok cukrot tartalmaznak, és ezért így általányban nem mondhatjuk azt, vagy általánosságban nem mondhatjuk azt, hogy a gyümölcs egészséges. Na most ez a vita, eh, vitától egy kicsit eltávolodtunk már, ez azért eléggé értelmetlen. A zöldeknél van néhány képviselő, ha jól emlékszem, eh, akik szerint minden nap újra kell értékelni a gyümölcsnek az egészségességét, mert minden egyes nappal, amit a gyümölcs a boltban áll, ugye egyre veszít a víztartalmával, ettől egyre nagyobb a cukortartalma, vagy a cukor egyre koncentráltabb formában van meg benne, hát ez azért eléggé értelmetlen és nem vezet sehova, véleményem szerint. Én azért örülök neki, hogy lesznek kivételek, vagy legalábbis tervezik kivételek alkalmazását az egyes élelmiszerek értékelése esetén. Itt utalok a tápanyagprofilokra, a cukor, a só és a ö, telített zsírsavakra. Én mindig is óvtam attól, hogy a tápanyagprofilok éppen, hogy az alapélelmiszerekre fognak vonatkozni, illetve azokat fogják feltüntetni rossz fényben. Három-négy évvel ezelőtt eh, már a kenyér eh, problémájával kapcsolatban feltettem egy kérdést az Európai Bizottságnak. Akkor azt mondták, hogy hát nem minden, ö, ö, nem minden kenyér egyforma, a déli fehér kenyérnek más a sótartalma, mint az északi fekete kenyérnek. Akkoriban Matudákis úr eléggé meglepett volt, és azóta más a helyzet ő nem is tudta ezt, Hát persze, hát nem is elvárható, hogy mindenki ezt tudja, mert annyira nagy az élelmiszerpiac, annyira nagy különbségek vannak, a regionális adottságok annyira különbözőek, hogy nem lehet ezt mind ismerni. De éppen ezek a regionális adottságok adják a kultúránk sokszínűségét. Az európaiak és más országok polgárai is foglalkoznak ezzel. De ezt nem fogjuk, ezt a kérdést nem fogjuk megoldani a címkézéssel, az élelmiszerek címkézésével. Teljesen más, hogy kell ezt megközelíteni. Információs és tájékoztatási kampányokkal az óvodákban a szülőket be kell vonni, a fiatal szülők nem tudnak túl sok mindent az élelmiszerrel, és ez abból is adódik, hogy egyre többen élnek városban és nem igazán van hozzáférésük az elsődleges termeléshez, ami a tápanyagprofilokra vonatkozik, az élelmiszerekre vonatkozó állításokra vonatkozik. Ezt az Európai Bizottság azért nyújtotta be, hogy a fogyasztókat ne lehessen megtéveszteni élelmiszerreklámokkal. Időközben egyre világosabbá válik, hogy nem annyira a fogyasztók megtévesztéséről van szó, hanem hanem eh, táplálkozási mm, nevelésről, a fentről elindított táplálkozási nevelésről. Egyes élelmiszereket egyszerűen eh, rossz fényben tüntetünk fel, és eh, ezeken figyelmeztető jelzéseket tüntetünk föl, hogy ezek aztán eltűnjenek a piacról, és a politika határozza meg, hogy mi az egészséges a polgárok számára. Ezeknek a tápanyagprofiloknak nincsen tudományos háttere. A tudomány azt mondja, hogy ez nem működik. Azáltal, hogy egyes élelmiszereket értek, értékelünk, nem fogunk hozzájárulni a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz. Ez nem működik. Figyelembe kell venni a nemet, a kort, az egész életstílust, azt, hogy valaki mozog vagy nem. Ez az egész tápanyagprofil koncepció értelmetlen. Azok a problémák, amelyek ezek kapcsolatban felmerültek regionális specialitásokkal kapcsolatban, alapélelmiszerekkel kapcsolatban, ezek, ezek is mutatják többek között, hogy ez az egész nem fog működni, de ez politikai koncepció, politikai határértékek vannak, és politikailag kell ezt értékelni, ezért az EFSA egyedül nem eh, dolgozhat ki egy ilyen rendszert. Ezért fontos, hogy a parlament használja ki a felülvizsgálati lehetőséget, és az Európai Tanácsot is be kell itt kapcsolni a folyamatba. Nincsenek tudományos megalapozottsága, politikai folyamatról van itt szó, politikai kérdésről. Ezek a figyelmeztető jelzések az élelmiszereken nem visznek sehova, az élelmiszerek jók, nem rosszak, nagyon jó élelmiszerek, élelmiszerekre vonatkozó törvényeink és jogszabályaink vannak. Nem lehet az élelmiszereket leértékelni, vagy figyelmeztető jelzésekkel ellátni. Egyszerűen nevelni kell, tájékoztatni kell a polgárokat, és arra ösztönözni őket, hogy sportoljanak például. Számos kivétel merült itt föl, és ez a fogyasztókat fogyasztókat lehet, hogy megzavarja, így a választások előtt, de talán a következő törvényhozási ciklusban még visszatérhetünk ezeket a kérdése, erre a kérdésre, és talán a tápanyagprofilokra vonatkozó szabályozást megszüntethetjük, nem foglalkozunk ezzel tovább, hiszen ezek tudományosan nem megalapozott kijelentések. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Oké, asszony, két ismét szót. Helt kort. Nu skal vi ikke tage den diskussion, vi... Csak röviden Van bőven időnk, ezért mindenkinek megadom a szót, ahányszor csak akarja. Beszéltünk arról, hogy mi egészséges és mi nem. És hogyha valakinek elege a gyümölcsökből, unja a banánt, akkor ez civil joga. Még egyszer parancsoljon, kollégina. ganz kurz darauf eine... Csak röviden egy válasz. Tehát a élelmiszerben tartalmaz szépen. Most pedig az Európai Bizottság képviselőjének adom meg újra a, a szót, mert megszólították. Nagyon sok kérdést intéztek hozzá. Parancsolja most oda kiszúr. Thank you, Mr. Chairman. Ó, köszönöm, elnök úr. El sem tudom képzelni, hogy milyen kérdések és mennyi kérdés merül majd fel, amikor már konkrét javaslattervezet kerül a bizottság elé, de hát ettől függetlenül megpróbálok a konkrét kérdésekre válaszolni. Először is Korbett asszony felvetésére reagálva, amikor a rendeletben szereplő kivételekre utalunk, akkor arra gondolunk, hogy a tápérték profil alóli kivételt kapjanak olyan élelmiszercsoport, egyes élelmiszercsoportok, és olyan csoportokra, élelmiszercsoportokra gondolok, amelyek esetében mindokolt érvek mm, hozhatóak fel. Erre gondolunk a kivétellel. A tiltás az élelmiszerekre vonatkozó alaptalan állításokra vonatkozó tiltás már szerepel a rendeletben, és ez olyan, ez elsősorban az e, szeszes italokra vonatkozik, kivéve az alacsony energiatartalomra, illetve az alacsony csökkentett alkoholtartalomra vonatkozó állításokat. Nem igazán értem, amikor arra gondol, hogy a tápanyag profilon keresztül kell kommunikálni a fogyasztókkal. Ókán asszony, érveire Szomer asszony tulajdonképpen reagált, ahogy ezt az elején is elmondtam, a fogyasztóknak nem kommunikálnánk ilyesmit, hanem Ez csak annak a szűrője, hogy ezek a termékek bizonyos állításokra viselhetnek a címkén. Itt, ezen a ponton próbálok valahogy reagálni Széber úr kérdésére. Jó néhány kritérium alapján döntenek a fogyasztók, ár, íz, elérhetőség, és lehet, hogy a tápanyagtartalom is ide tartozhat. Ugyanakkor, amikor a rendeletet elfogadtuk, akkor sokat vitáztunk azon, hogy a tápérték vagy tápanyag tartalom egy, vajon valóban egyre nagyobb szerepet játszik a fogyasztói döntésekben, főként a diétezés, illetve az egészségesebb életmódra való törekvés keretében. A tájékoztatás roppant fontos. A fogyasztók tájékoztatása, illetve a fogyasztók nevelése, ha használhatom ezt a szót, nagyon fontos. Azonban a címkézés nem a legjobb módja, sőt, igazából nem is tekinthető egy módjának annak, hogy tájékoztassuk a fogyasztókat megfelelő módon, illetve neveljük a fogyasztókat, vagy esetleg befolyásoljuk a fogyasztói döntéseket. A tápanyagtartalomra vonatkozó állítású címkézések itt, itt ez nem egy kötelező érvényű elvárás, hanem egy önkéntes elvárás. Sziber úrnak hagy mondjam el, hogy ezek az élelmiszerekre vonatkozó állítások igenis befolyásolják a fogyasztói döntéseket, amikor eldöntik, hogy mit tegyenek a kosárba. Ezért tehát a tápanyag profilok célja éppen az, hogy ne lehessen félrevezetni a fogyasztókat abból a szempontból, hogy ezek az állítások, a címkén szereplő állítások csak a termék pozitív oldalt hangsúlyozzák, miközben elhallgatják az esetleges negatív szempontokat, bár itt megint egyetértek eh, önökkel, már asszonynal, hogy a, az étrend teljes egészét kell tekinteni. Végezetül elnök úr, nem az EFSA állapítja meg a tápanyagprofilt, ez szerepel a rendeletben is, nem ezt a, az Európai Bizottság teszi meg az állandó bizottsági eljáráson keresztül, Mm, Berend azt, hogy nem az Európai Bizottság választotta ki ezt az eljárást, nem, ez a rendeletben is szerepel. Ez a komitológiai eljárás felülvizsgálattal, ahogy aznak a szép neve is mondja. A parlament felügyeletével, az Európai Bizottság a tagállamokkal közösen hozza meg tehát a döntést. Csak hogy tisztázzuk az eljárást. Végezetül nem az egyes termékekre vonatkozóan határozzuk meg a tápanyagprofilokat, nem, inkább a bizonyos kategóriákra határoznánk meg ilyeneket, és az, azokba tartozó termékek viselnék ezt, vagy azokhoz tartozna ez, főként azok, amelyek akkor lehet kivétel, hogyha valamilyen megfelelő indok van arra, hogy az a általános szabályról kivételt kapjon egy-egy külön termék. Köszönöm. Oké. Okay. Rendben, köszönjük, mondja az elnök. Még ketten vagy hárman kértek szót. Zéber úr. Van még elég idő. Mrs. Auken. Mr. Uh,